Bene, possiamo dare inizio alla nostra riunione. Nos, tehát kezdjük meg ülésünket. Onorevole ha chiesto di parlare sul... A képviselő szót kért napi rendi ponttal kapcsolatosan. Tessék. Dans l'article 15 du traité sur l'Union européenne prévoit... Eh, a 15. cikke az Európai Szerződésnek azt mondja elnök úr, hogy az megelőzően a tanács jelentést tesz a parlament előtt. Miután ilyen jelentéstételre a tanács előtt sor kerül, nem tudom mi az oka annak, hogy a tanács elnöke nem számol be a parlament előtt minden csúcs előzményeiről. Sì, non abbiamo potuto farlo. Nem tudtuk ezt megtenni Strasbourgban, ahol rendelkezésre áll a plenáris ülésterem, mert túlságosan késő lett volna, éppen ezért inkább most kerítettünk erre sort néhány nappal a tanácsülés után, ezt az üléstermet használva erre a célra. Értem, amit mond, de itt a plenáris üléstermet nem tudjuk használni, legalább 2013 teljes időtartamára. Tehát a rendelkezésre álló üléstermeket kell használnunk. Az a lényeg, hogy itt van a tanács elnöke, és a tanács ülés munkáiról fog beszámolni. Schulz elnök nevében is üdvözlöm Van elnök urat, valamint Barroso elnök urat. És mielőtt megadnám a szót a tanács elnökének. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Schulz elnök úr és a parlament nagy többsége már világosan kifejezésre juttatta, hogy a tárgyalási javaslat, amelyet Fan Rompoy úr benyújtott, számunkra elfogadhatatlan. Ez társítom azt a kívánalmat, hogy noha nagy érdemekkel rendelkezik a közvetítésben Fan Rompoy úr, remélhetőleg ezek lehetővé teszik majd azt, hogy a következő hetekben kompromisszumra jussunk, amely kompromisszum megfelel az Európai Unió és a polgárok előtt álló kihívásoknak. Most megadom Fan Rompoy elnök úrnak az, a szót, tessék elnök úr. Mr. President, honorable members. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, önök már bizonyára ismerik, hogy mi lett a vége a múlt heti európai csúcsnak. Nem sikerült megállapodásra jutni, de engem megbíztak azzal, hogy keresse kompromisszumot, mert eh, van politikai akarat arra, hogy eh, jövő év elején egy eh, közös pozíciót, közös álláspontot találjanak maguknak a tagállamok. Természetesen az MFF alapvetően a tanácsra és a parlamentre tartozik. Az Európai Tanácsot eh, mindig eh, kötelezi a szerződés 15. cikke arra, hogy határozza meg az unió politikai általános irányvonalát. Soha nem sikerült még egy ülésen ilyen megállapodásra jutni, korábban sem, most sem. Az egyhangúsági követelmény önmagában nagy kihívás. Egy ilyen konszenzus létrehozatala alkudozást és közös céltudatosságot igényel, valamint annak az észrevételét, hogy közös európai prioritásokat határozunk meg, és nem csak egyénileg kalkuláljuk ki, hogyan lehet egyes tagállamok hozzájárulását csökkenteni, míg mások javadalmazását növelni. Én Tudatában vagyok azoknak az aggodalmaknak és prioritásoknak, amelyeket a parlament megfogalmazott. Az önök raportőrének munkáját az Európai Tanácson az önök elnöke nagyszerűen bemutatta. A parlament által azonosított álláspont szerepet játszott az Európai Tanács ülése előtt is, és annak során is, de a parlament álláspontja, csak úgy, mint a bizottság és az egyes tagállamok álláspontja, egy olyan folyamat input elemeit képezik, ahol az egyhangúsági követelmény meghatározza bizonyos mértékig a kimenetet. E, Egyértelmű, hogy mérsékelt költségvetésre van szükség. Az idő ezt akarja. Ennek én különösen tudatában vagyok, volt miniszterelnökként és volt pénzügyminiszterként, aki már korábban megoldott hasonló problémákat. Nem lehet azt mondani rám, hogy eh, ne ismerném a való világot. Másfelől viszont a költségvetésnek tükröznie kell olyan dolgokat, amelyeket elvárunk az Európai Uniótól, tagállamok elvárnak, és polgárok is elvárnak az Európai Uniótól, és amelyeket az Európai Uniónak teljesítenie kell. A nemzeti költségvetés szempontjából az európai szint kifejezetten pénzeket spórolhat meg a méretgazdaságosság és a duplikáció elkerülése révén. Az Európai Unió 7 éves költségvetési keretben működik, ami egy ilyen kis költségvetésnél különösen, de egyedi a világon. A nemzeti költségvetések általában a GDP, az adott tagállam GDP-nek 50%-át érik el, még az uniós költségvetés mindössze 1%-ot. Innentől kezdve az anticiklikus gazdaságpolitika vezetése igen nehéz, de azért még mindig fontos, hogy megtörténje, mert egyes országokban a szinte minden beruházást az EU finanszíroz olyan területeken is, mint a kutatásfejlesztés. Tehát strukturális gazdasági növekedésre kell koncentrálni. A jelenlegi MFF elkészítése más volt és bonyolultabb volt, mint korábban. Először is minden tagállam tudatában volt annak, hogy nem lehet a költségvetést reálértéken növelni. Most először fordul elő ilyesmi. Emellett 27 tagállam teljes joggal vesz részt a tárgyalásokban, és mindnek vétójoga van. Képzeljék el, hogyha a nemzeti költségvetést így kellene összehozni. Emellett a nagy országok nem zsírozták le előre a dolgokat, és az Európai Parlament is új szerepet kapott. Nehéz tehát megállapodni, ugyanakkor mégis szükséges. Ehhez azonban idő kell. Az MFF a szilárdság és a szolidaritás szintézise. Sok tagállam azt szeretné, hogyha az Európai Unió költségvetése a megszorítások bélyegét viselné magán. Én nem teljesen értek egyet ezzel, mert úgy gondolom, hogy az MFF az alapvetően egy befektetésre irányuló költségvetés, de ettől függetlenül a tagállamoknak ez az álláspontja egy politikai tény, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amelyet nekem figyelembe kell vennem a megállapodás keresésekor. A tagállamokban 2011-ben 1,5%-kal csökkent a GDP-hez képest a kiadások, az állami kiadások mértéke, miközben korábban 2008-ban és 2009-ben a GDP-hez viszonyított költségvetési növekedés 4 és 5 között volt az Európai Unió tagállamaiban. Tehát azok, akik azt mondják, hogy az EU túl sokat költ, azért ne felejtsék el az alábbiakat sem. A 2011 júniusi bizottsági javaslat már nominális értéken befagyasztotta az agrár és kohéziós kiadásokat. Ez a két tétel együtt az összesnek 71%-át fedi le. Az én javaslatom november 14-én és 23-án két különböző javaslatot tettem le az asztalra. Összességében reálértéken 2%-os csökkentésre szólítottam fel a feleket, hogyha az almát almával hasonlítjuk össze, vagyis a 2014-2020-as MFF-et, a 2007-es és 2013-as MFF-fel, akkor látjuk ezt a 2%-os csövekedést, nö, csökkentést. Ugyanakkor ez önmagában nem akadályozza meg, hogy a növekedés és állásteremtés, valamint versenyképesség területén növekedjen az MFF. Ez volt a bizottság javaslata is, és én ezzel egyetértek. Hogyha további megtakarításokat akarunk megfontolni, akkor oda kell figyelnünk, hogy a többi része a költségvetésnek maximum ne legyen több 280 milliárd eurónál, és ne legyen kizárható, hogy a 71% növekedjen, az arány növekedjen. Nem vagyok hajlandó improvizálni fontos fenntartanunk a fejlődést és a fejlesztési segítséget is, ami a szegényebb országok nyújtott fejlődési támogatást. Ami a bevételeket illeti, én eh, javaslatot tettem a HÉA e reformjára és az FTT bevonására azon országok esetében, amelyek eh, úgy döntöttek, hogy bevezetik. A bevételi oldal szintén nehéz és kényes egyensúlyban van. Vannak olyanok, akik ezen a területen reformokat követelnek, máshol viszont nem követelnek reformokat. Ráadásul a nettó befizetők csoportján belül is nincsen teljes összhang. Mégis úgy gondolom, hogy sikerül majd megoldást találnunk, bár nem biztos, hogy a legambiciózusabb megoldás lesz elfogadva. A költségvetés létrehozása mindig bonyolult folyamat, a múltban is az volt volt, önök is emlékeznek rá, a 2005-ös MMF sem a költségvetési esztétikum példaképe nem szabad ezt a folyamatot az észak-dél, a szegények és gazdagok harcaként leírni. A nettó befizetők között vannak olyanok, körülbelül a fele a nettó befizetőknek, amelyek nem kértek semmifajta korrekciót. Vannak olyanok ebben az országcsoportban, amelyek nem akarnak további megtakarításokat kérni, míg a nettó kedvezményezettek csoportjában nem akar szinte senki nettó növekedést elérni a költségvetésben. Az én javaslatom számolhat azzal a számolhat tehát a tagállamok nagy többségének támogatásával, még ha vannak olyan tagállamok is, amelyek egyelőre nem tűnnek elégedetnek. E, nem lehet e, rövid, egymondatos megnyilvánulásokban vagy karikatúrákban ábrázolni a jelenlegi helyzetet. Éppen ezért e, én egy tisztességes kompromisszumot szeretnék létrehozni, amely a 27 tagállam és az Európai Parlament egyetértésére talál, mert a meg nem állapodás ára túl sok, túl magas az Unió és a tagállam tagállamok számára is az európai tanácsok megbeszéléseinek hangulatára alapozva biztos vagyok abban, hogy ez lehetséges. Baromboy. Köszönöm, Varomboy elnök úr. Most barozó elnök úr kap szót. Tessék, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt parlamenti képviselőt. Az Európai Tanács elnöke további információkat nyújtott. És hat napja bemutattam Strasbourgban önöknek a bizottság megközelítését, és hogy hogyan gondolkozunk az Európai Tanács előtt. És ma arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan tapasztalom ezt az Európai Tanácsot, és hogy milyen következtetéseket vonjunk le belőle. Tudjuk, hogy nem volt megállapodás a tagállamok között. Már akkor is, hogyha szerintem a nagy többség kész lett volna a kompromisszumos javaslat alapján, amelyet az Európai Tanács elnöke nyújtott be. De itt egyhangúság szükséges. Tudjuk, hogy nem volt megállapodás, nem tudtak megegyezni a tagállamok, és most uh, itt van a késlekedés veszélye, de még mindig behozhatjuk magunkat, hogy a 2014-es MFF rendbe jöjjön. Azonban nincs olyan sok időnk, éppen ezért ne vesztegessünk további időt. Már pénteken elmondtam, péntek este, hogy a múlt heti tanácson a lehető legbonyolultabb MFF tárgyalásokra került sor, ennek pedig különböző okai voltak. Korábban soha nem volt ilyen nagy válság közepette az MFF tárgyalás, és a bizottság eredeti javaslata már ezt a klímát szerette volna egy kicsit mérsékelni, és kihangsúlyoztuk, hogy mennyire szükséges a befektetések a válság alatt. Azonban a tárgyalások eredménye, ami a tagállamokat illeti, valószínűleg eh, kisebb MFF-hez vezet, mint az elődje. Először az EU történelmében, hiszen a múltban mindig eh, emelkedett az MFF. Ez az első ilyen helyzet az európai integráció kezdete óta, hogy eh, csökkentjük az MFF-et a korábbihoz képest, és ez természetesen sokkal bonyolultabb, mint megállapodni egy növekvő költségvetésben. És ami ténylegesen nagyon nehéz ebben a helyzetben, az az a tény, hogy pont most, amikor az Európai Uniónak befektetésekre van szüksége, azt látjuk, hogy néma, néhány kormányzat kevésbé nyitott a növekedés megcélzó befektetések irányában. Tehát itt hiányzik a koherencia. Hogyan lehet az, hogy mi az egyik oldalon azt mondjuk, hogy szükségünk van a növekedés megcélzó befektetésekre, és amikor a döntésre kerülne sor, akkor nem követi minden tagállam együtt ezeket az elveket. Most szeretném világosan ismételni, hogy az a javaslat, amelyeket előterjesztettünk a tagállamok elé, a jelenlegi MFF-hez képest nettó csökkenést jelent. Egyidejűleg ismét a konszolidáció talaján a tagállamok megkapták az európai szintű felelősségüket és feladatukat az elmúlt két-négy évben említettem a sixpacket, a pénzügyi csomagot, az európai szemesztert, tehát nagyon sok eszközt adtunk a kezükbe az európai intézmények kezébe, nem csak a bizottság kezébe. És nem szükséges emlékeztetnem arra, hogy új kompetenciánk van európai szinten. Tehát például az igazságügyi és a belügyi együttműködés során a külkapcsolatok területén. Ebben a kontextusban mégiscsak csökkentésről beszélünk. A bizottság azt is kifejezésre juttatta az új kompetenciáink alapján, hogy elvileg kész vagyunk vállalni az új felelősségeket, amennyiben szükség van erre. Azonban a bizottság, és úgy gondolom, hogy az összes európai intézmény től nem lehet elvenni az eszközöket, amelyekkel a feladatokat, amelyek a felelősségből erednek, meg tudna oldani. Tehát ezen kihívásokkal szembesült a tanács. És nyitottak vagyunk, és még mindig nagyon fontos az, hogy kulcs témákban sikerüljön megalapodni. Ez a költségvetés összmérete, ezen kívül a tagállamok közötti felelősségmegoszlás egyidejűleg, és most legyünk tisztességesek a tagállamok irányába is. Senki sem eh, kérdőjelezte meg azt, hogy a 27-eknek kompromisszumot kell elérniük. Azonban több időre és több fáradozásra van most szükség, még megérnek a döntések. Amit sikerült elérni mégiscsak ezen a csúcson, az véleményem szerint az volt, hogy sokkal jobban sikerült megértenünk mindenki álláspontját, mindenki más fáradozásait és érdekeit is. Remélem, hogy nagyon hasznos volt, hogy konszenzusra törekszünk majd az elkövetkezendő hetekben valaki megkérdez, hogy hogyan tudjuk az álláspontokat összebékíteni. Ezt a kérdést még nem sikerült megválaszolni. Azonban világos számomra egy dolog. Készeknek kell lennünk a kompromisszumra, és pedig minnyájunknak. Tehát a nettó befizetők, a kohézió barátai, a jobb költés barátai, a mezőgazdaság barátai, akik egyéb javaslatokat tesznek, mint például a kutatás, kutatásra szánt eszközök, tehát ez a parlament és a bizottság között is megvan. És itt különleges korrekciókra és rabatra van szükségünk. És természetesen az európai intézmények szintjén mindenkinek meg kell tenni a sajátját. Az első teszt lesz a 2014-es költségvetés hiszen még mindig nincsen 2011-re költségvetésünk. A bizottság benyújtotta a javaslatát, egy új javaslatot, és primúlt pénteken. És igazából csak két hetünk maradt, hogy a költségvetés a hatóság két ága között egyetértést érjünk el. Tisztelt képviselő Van Rompuy úrral, az összes 28 állam és kormányfővel együtt voltam, 28-at mondok. We know perfectly well what everyone és igazából mindenkinek tudnia kell, hogy mit kér és mi az, amit elutasít. Azonban csak is akkor lehetünk sikeresek végül, hogyha mindenki elgondolkozik azon, hogy hogyan, milyen területen mozdulhat tovább, és tovább kell mozdulnunk. És ez a bizottságra ugyanígy vonatkozik, hiszen kritikus befektetési tömeget szeretnénk egész Európának biztosítani meg kell osztanunk a költségeket, hiszen szabadon mozognak az ismeretek, és így tudunk jobb eredményeket elérni a kutatás és a kultúra területén. És itt nagyon fontos a versenyképesség a jövőben. És szeretnénk garantálni, hogy a kohéziós politikánk a gazdaság és növekedési politikához hangolódnak, és hogy az európai polgárok ebből megfelelő módon profitáljanak. Szükségünk van a kohézió szellemére, és pedig Európa legsebezhetőbb országai és régiói számára. Természetesen folytatni kell a kap reformját, és látnunk kell, hogy Európának és nem csak a gazdáknak is biztonságot, élelmiszer biztonságot ad. És hogy folytatnunk kell Európa további zöldetését. Európának erősebb szociális dimenzióra is van szüksége. A válság áldozatainak több szolidaritást, és a világ legszegényeinek is több szolidaritást kell mutatnunk. Az európai költségvetés finanszírozásában átláthatóbbnak, tisztességesebbnek és egyszerűbbnek kell lennünk, és az asztalon lévő javaslat ezt tartalmazza. Természetesen hatékonyabbnak is kell lennünk. Hogyha hatékonyságot nyerünk, az azt jelenti, hogy költségeket csökkentünk, amelyeket el tud, amelyek elkerülhetők. Tehát nem azt mondom, hogy el kell vágni a forrásoktól az európai intézményeket. De itt van egy aspektus, amit nem igazán szerettem, és ez pedig az volt, hogy néhányan a folyosón itt ágáltak a közös intézmények ellen, és főleg itt a bizottság ellen ágáltak azt mondom, hogy a folyosókon, mert belül a teremben nagyon konstruktív és udvarias vita folyt. De el kell mondanom, hogy bátorító volt látni, hogy milyen pozitívan válaszoltak a kormány és államfők, amikor tényeket, számokat mutattam be, statisztikai adatokat mutattam be az intézményeinkről. És ez a fair play légköre volt. És ezt én mindig nagyon nagyra tartottam. És nagyon fontos az, hogy ezt a szellemet megőrizzük a nehéz tárgyalások során. Tehát eh, az összes EU-s költés 2%-a a költségvetés. És eh, a bizottság az ambiciózus reformjai közepette döntött ezen tervezet mellett, és eh, bátrabb volt, mint azok, akik az európai intézményeket állandóan kritizálják. Tehát az európai tanács is letette voksát az európai kompetens szolgáltatások mellett. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Hogy a végére érjek, olyan költségvetést támogatunk, amely növekedést és munkahelyeket teremt. Olyan költségvetésre van szükségünk, amely az Európai Uniónak lehetővé teszi, hogy az elkövetkezendő hét évben eh, felelősség teljesen cselekedjen. És meg vagyok róla győződve, hogy haladást tudunk elérni, azonban meg kell építenünk a hidat az egyetértés számára. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm, Barozó elnök úr. Kezdjük most a frakciók képviselőivel. Elsőként József Dol kap szót, tessék elnök úr, tanács elnöke, bizottsági elnök úr. Csalódást okozott nekem a múlt heti csúcs eredménye, mert eh, a legeuroszkeptikusabbak kényszerítették akaratukat a többiekre. Szomorú azt lenne, hogy ahelyett, hogy a közös jóért dolgoznánk együtt, egyes eh, vezetők inkább a népszerűség keresésére törekszenek. Emlékeztetni szeretnék eh, James Clark nagyon helyes szavaira, egy politikus és egy államférfi közötti különbség az, hogy a politikus a következő választásokra gondol, az államfő pedig a következő nemzedékekre. Gondoljunk tehát a következő nemzedékekre. A kihívásunk ez, távolabbra kell tekintenünk. Ez a vízió hiányzik egyes vezetőinkből, akik nek nincs bátorságuk arra, hogy több Európa mellett érveljenek, hogy kilábaljunk a válságból. Ugyanakkor bizonyos megkönnyebbülést is éreztem, mert megállapodást találtak pénteken. Noha, ez egy rossz megállapodás volt. De rosszabb, jobb egy rossz megállapodás, mint semmiféle megállapodás. Az, hogy 140-ről 80 milliárdra csökkent 80 milliárddal csökkentik a költségvetést, az azt jelenti, hogy 2020-ig 3-4 milliárddal kevesebb lesz a költségvetés szintje, mint a jelenlegi ö, szint. A tagállamok sem hoztak ilyen döntéseket saját maguk számára, és azt hiszem, hogy ez nem felelős döntés ilyen javaslattal előállni. Európa nem csupán szabadkereskedelmi zóna. Aki ebbe az irányba akar haladni, az kudarcot fog vallani. Az MFF nem egyszerűen a költségvetés, az egy politikai aktus, egy ambíció kifejeződése, szakpolitikák és közös projektek közötti melletti kötelezettségvállás. Emlékezzünk arra, hogy az európai költségvetés Európa GDP-nek csupán 1%-a, és ezt jól használjuk fel és hogyha megnézzük, hogy a polgártársaink is kalkulálnak, mi is kalkuláltunk ezen költségvetést illetően, ez 64 centet jelent polgáronként és naponként. Ez a pénz visszamegy a tagállamokhoz, az infrastruktúrába, a beruházásba, az oktatásba, vagy akár a strukturális alapoknak köszönhetően. És ellenkezőleg a többi államháztartástól az Európai Unió költségvetése 94% beruházás, csak 4%-ot fordítunk a működésre, és 2%-ot a tolmácsolásra, fordításra. Az EU tisztviselői egész Európa érdekében működnek. Itt ez annyi, mint Nagy-Britannia vámjainak összessége. Itt 80 ezer európai tisztviselőről van szó. Nem értem tehát a tagállamokat egyrésztről, akik mindig egyre több európai kötelezettségvállalást követelnek, ugyanakkor visszavágják az európai költségvetést. Hát az orvostudományban egy ilyen terminus van, amely az ilyenfajta személyiségzavarokat jelzi, ez a bipoláris személyiségzavar nevet viseli. Par exemple, proposer de réduire les az, hogy azt javasoljuk, hogy a kutatás, az innováció, a fejlesztésre szent forrásokat csökkentsük, ez egy nagyon rövid távú elképzelés. Itt nem csak a befektetett pénzeket veszítenénk el, hanem nagyon rossz jelzést küldenénk a magánszektor felé, hogyha azt mondjuk, hogy ezek nem a mi prioritásaink, és két év működés után az Európai Technológiai Intézet, amely rengeteg szabadalmat javasolt, hét startup vállalkozást hozott létre, számos konkrét eredménnyel büszkélkedhet, de források, európai források nélkül ezen projektek közül egy sem lehetett volna napvilágot. Aztán 2012-ben 80 millió plusz pénz kell, az Erasmus program finanszírozására, ez egy valódi európai jövő bemutató program, és a Nagy-Britanniában 19 milliót fordítanak az egyetemre. Nos, tehát itt nem láttam a logikát. Úgy szintén Európa két milliárd eurót fordít az infrastruktúrákra, az elektromos hálózatokra, a nagy felbontású internetre, az útvonalakra, a vasútvonalakra, amelyek Brüsszel felé, az európai fővárosok felé vezetnek, és bizonyos tagállamok a válság ezen időszakában ott csak az európai forrásokkal volt lehetséges ilyen beruházásokat eszközölni. Nos, frakcióm ezért védelmezi továbbra is a realista kívásoknak megfelelő költségvetést. A tanács felelőtlennek bélyegez minket, éppen ellenkezőleg mi nagyon is felelősségteljesek vagyunk, és a bizottság által javasolt több éves pénzügyi keret realista, nem akarjuk ennek összegét tovább csökkenteni, tehát legyünk komolyak. Az Európai Parlament már minősített többséggel foglalta ezt ebben a kérdésben, és tisztelt kollégák, az Európai Unió a békén, a szolidaritáson, a bőségen alapszik. 60 éven keresztül ezen három érték volt a fő értékünk. Az Európai Tanácsnak most van a kezében a jövőnkkel kapcsolatos kártya. Van Rompuy elnök úr, önné most a lehetőség, hogy emelkedjen felül a nemzeti egoizmuson. Sikerült 8 milliárdot találni a kapra, 11 milliárdot a régiók számára. Most találja meg a szükséges forrásokat a növekedés, a foglalkoztatás érdekében. Kedves Herman, legyen hasonlóan elkötelezett, mint 60 éve az alapítóatyák, és bizonyos vagyok benne, hogy együtt sikeresek legyünk. Bizonyosan sikeresek leszünk együtt, ne hagyjuk tehát magunkat és üdvözölném Barozó elnök úr és tímje komoly munkáját, akik realista költségvetést javasoltak, amely a jövő kihívásainak és a válságnak is megfelel. Az Európai Parlament szilárdan támogatja az Európai Bizottság javaslatát. Tisztelt Barozó elnök úr, arra van szükség, hogy védd meg magad, védd meg a tisztviselőket, akik itt dolgoznak. Azt hiszem, hogy itt hagyjuk ezeket az összevetéseket, hasonlítsuk össze az európai tisztviselőket a tagállami tisztviselőkkel, köztisztviselőkkel, mi fogunk nyerni ezen az összehasonlításon, nem a többiek, a számot, illetve a munka hatékonyságát illetően. És hogyha a tanács nem talált megalapodást, amely lehetővé teszi a saját kötelezettségvállalásai finanszírozását, akkor egész egyszerűen meg kell hosszabbítani a jelenlegi pénzügyi keretet. Itt vannak a plafonok 2013-ra. Mindaddig, amíg létrejön a megállapodás az új saját forrásokat illetően, hogy az eddig elhatározott szakpolitikákat finanszírozzuk a tagállami hozzájárulások csökkentésével. Remélem a karácsony időszak egy alkalom lesz a tagállamok szemére, hogy komolyan elgondolkodjanak a rövidlátásuk következményein. És ez a legsérülékenyebb polgárunk érdekében is történik, hiszen nem szabad a legsérülékenyebbektől elvonni a támogatásokat. A januári tanácselnökség, az írelnökség alatt remélhetőleg visszatér a felelősség teljes magatartáshoz. Köszönöm a figyelmüket! Grazie, onorevole Dollo, do la parola. Köszönöm, Dol úr. Svoboda úr kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A nem döntés tanácsa volt, és tudomásul kell vennünk, hogy ez történt, de nem veszük tudomásul, hogy a tanács számos tagja nem tudja elfogadni, hogy nők még jók maradhatnak, vezető pozíciókban, gazdasági pozíciókban is. Tehát eh, ezen a szinten is meg kell valósítani a gazdasági vállalatok szintjén is az egyenjogúságot. Elnök úr, mi is volt ez? Ez a nap. Igazából alkudozás volt, a nacionalizmus, az egoizmus uralkodtak. Nem tudom, hogy a kormányfők közül ki beszélt Európáról, csak saját magukról beszéltek, hogy mit nem akarnak adni. Természetesen itt a nettó befizetőkre gondolok elsősorban. Ez nyomvat színjáték volt, amit láttunk. Európa nem, nem nem érdemli meg ezt. Úgy tűnik, hogy akik Európa jövőjét befolyásolni tudják, azok általában visszavonulnak ettől az Európától. Hiszen hogyan lehet az, hogy egy Cameron féle ember, aki esetleg két-három éve azt fogja mondani, hogy engedjetek ki innen minket. Tehát ennek az embernek nagyobb a befolyása az Európai Unióra, mint például a lengyel miniszterelnök vagy mások. Ez nem lehet a jövő Európája. Aki Európát nem akarja, az nagyobb befolyással bír, mint az, aki harcol Európáért. És a nettó befizetők esetében hallottuk, hogy Merkel mit mondott. Kevesebbet, mert a kevesebb az több. És elmondom, hogy mennyire szükséges lenne, hogy például Németország vagy a hasonló országok többet fektetnének be, hogy kikerüljünk a válságból. De a válság az, hogy nem, kevesebbet, kevesebbet fektessünk be Európába, ez pedig nem elfogadható, sehogy sem elfogadható. Gondolkozunk csak el. Hogyha olyan emberek, mint Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, François Mitterrand és Helmut Kohl ugyan ezzel az állásponttal rendelkeztek volna, ugyanezt mondták volna a nehéz időkben. Hol lenne ma Európa? Gondolkozzunk el, hogy Helmut Kohl és Willy Brandt kaliberű emberek mit tettek? És azt mondták volna, hogy júj, de sok pénzbe kerül a német egység. Igen, pénzbe került a német egység, de szükséges volt Európa érdekében. Ugyanúgy, ahogy ez is szükséges, most nem lehet az, hogy az egyetlen kritérium az legyen, hogy na, jöjjenek az országok ide, és akkor itt ülünk, de nem fizetünk pénzt. Ez elfogadhatatlan. És úgy gondolom, hogy azt is el kell mondani, Van Rompuy úr, hogy a beszédében is azt mondta, hogy nem szabad a jó dolgokról lemondani. Tehát eh, van egy szólás, hogy eh, a jó sajtot ne dobjuk ki. És még egy dolgot szeretnék elmondani. Hallottuk itt a kritikát, itt a parlamentben, és kritizáltuk önt elég gyakran, de ön és Barrózó úr voltak azok, akik, jó, Schulz elnök is, aki tényleg nagyon szuverén módon viselkedett. Legalább önök elmondták, hogy szükség van a növekedésre a Connecting Europe-ra szükség van, a kutatásra, a fejlesztésre, ezekre a dolgokra van szükség Európában. Mi is ezt követeltük, Barroso úr is ezt követelte, azonban az állam és kormányfők nem akarták tudomásul venni, számos esetben sokkal kevesebbet akartak fizetni. És itt most szeretném elmondani, hogy a véleményem az, hogy maradjanak kőkemények. Biztos, hogy kritizálni fogják magukat. Nem tudom, hogy miért, de helyesnek tartom amit mondtak, amit tettek, kemények maradtak, nem hajoltak meg, ezért köszönet éri önöket. Itt a parlamentben is. A tanács tagjai igazából találtak most egy bűnbakot. Ezt már Dól kolléga is említette. Hát itt egy fölfújt adminisztráció van, túl sok pénzbe kerül. Az egész költségvetés 6%-a kevesebb, mint a párizsi, a stokholmi városi költségek, hogy csak két várost nevezzek meg. Tényleg az Európa célja, hogy ne a legjobbakat kapjuk meg. Elmennek a valuta alaphoz, elmennek a világbankba, ott maradnak a pénzügyi szektorban, mert ott több pénzt kapnak. Tényleg ez a célunk? Tényleg az a célunk, hogy ne legyen multinacionális adminisztráció Európában? Hogy, hogy mindenhonnan jöjjenek? Azt akarjuk, hogy csak belgák dolgozzanak az Európai Unióban? Nem. Mi egy multinacionális adminisztrációt akarunk, és nem kapjuk meg, hogyha ott spórolunk, ahol elfogadhatatlan. És a tanács cinizmusára nagyon jellemző. 17 hónapja ismerjük a bizottság javaslatát, hogy meg lehet reformálni az adminisztrációt. A parlament is dolgozott a témán. Jelentést írtunk, szakbizottságokban szavaztunk róla, és a tanács még csak tárgyalási mandátumot sem hozott létre. Trilógus nem volt az adminisztráció reformja tekintetében, mert a tanács jobban szereti azt, hogy a populista lózungjain ül és Európáról és Brüsszelről pedig terjeszti a lakosságban az ismert nézeteket. Nem tárgyal velünk konkrétan. És itt szeretném a tanácsot felszólítani, hogy ne szónokoljanak otthon, hanem jöjjenek ide a parlamentbe, menjenek el a bizottságba, tárgyaljunk az adminisztráció reformjáról, hiszen meg kell csinálnunk, meg tudjuk csinálni, de igazából ez nem lehet bűnbak, nem lehet mindig erre hivatkozni, hogy nem adunk pénzt és igazából itt eh, sokkal kevesebbet költünk, hogyha megreformáljuk az adminisztrációt. Azonban a tagállamok ezt nem így gondolják. Még egy utolsó megjegyzésem van. Tizedikén adják át a Nobel-díjakat. És ö, önök ott lesznek Schulz úrral együtt. Azonban az elsősorban mások is fognak ülni. Ott lesznek az állam és kormányfők, ugyanazok, akik megnyírbálják a külpolitikát, a védelmi politikát és a fejlesztési segítségi politikát. Ott pedig napozni fognak a fényszórók tüzében. Nem érdemlik meg a Nobel-díjat, az, el, az elődeik igen, megérdemelték. Azonban ők, akik ott fognak vigyorogni, nem. Ilyen óriási csökkentésekkel mire büszkék? Csökkentik eh, a külpolitikát, a biztonságpolitikát, nem érdemlik meg a Nobel-díjat. Maradjanak otthon. Otthon üljenek és gondolkozzanak el a dolgaikon. Köszönöm szépen! Köszönöm, Svoboda úr. Ferhostat úr kap szót. So, uh, President, it was... Elnök úr, nem volt lehetséges tehát megállapodni a 972 milliárd eurós főösszegről. Ugye az első szám az 1039 milliárd volt egy évvel ezelőtt, vagy még annyi se és azért lássuk be, mindez összesen csak egy ötvened része az Európai Unió összes tagállami költségvetésének, amely 6,3 billió euró. Tehát ez az 1039 milliárd, ez 64 cent naponta polgáronként, vagyis 27 euró egy évbe állampolgáronként. Erről folyik a vita. És Cameron úr azt mondja, hogy évi 27 euró az sok, és a 64 cent is sok. És néhány centtel ezt lejjebb kell vinni, mert a napi 70 cent per polgár az túl sok ezeknek az országoknak. Én már Strasbourgban is mondtam ezt legutóbb, hogy ez az egész abszurd. Ráadásul hazugság is. Hazugság az, hogy a további költségvetési csökkentések fogják majd a tagállamok államháztartását kisegíteni. Ennek éppen az ellenkezője az igaz. Ugyanis összesíteni kell az erőforrásokat, úgy fogjuk tudni csökkenteni a tagállami deficiteket. Hadd mondjak néhány példát. Miért miért miért van kétszer-háromszor annyi diplomata, mint az Egyesült Államokban? Miért van sokkal több banki, nemzeti banki tisztviselő, mint a Szövetségi Rezervbank Amerikában? És miért nem helyettesítjük a kutatási befektetési programokat nagymértékben európai kutatási programokkal európai projektkötvényekkel lehetne finanszírozni, és nagyon hosszú a lista, amin lehetne spórolni, és amin lehetne egyesíteni, amivel kapcsolatban lehetne egyesíteni az erőinket, és szerintem ezt kellene az Európai Tanácsnak véghez vinnie. Nem arról kéne csatázni, hogy 70 cent, vagy 74 cent, vagy 79 cent legyen az évi, eh, illetve napi egyfőre eső költségvetés, eh, hanem arról kéne vitázni, hogy mit lehet -e európai szinten közösen megcsinálni, hogy aztán majd csökkenteni lehessen az egyes nemzeti kiadásokat. És azt gondolom, hogy ennek több értelme van, mint annak, amit most csinálnak, nevezetesen alássák a jövőbeli kutatásokat, fejlesztéseket, infrastruktúrát, infrastruktúra projekteket, alássák Európa jövőjét. Kedves kollégák, az, hogy mi lesz a végső szám, azt eh, ma még nem lehet megmondani. Ami biztos, hogy eh, amikor a tanács majd megállapodik, az én félelmem az, hogy ugyanúgy fog megállapodni, mint hat évvel ezelőtt Van Rompuy úr is mondta, a tanács elnöke, hogy eh, a 2006-os megállapodás nem lett volna díjnyertes költségvetési szépségversenyen. Én azt attól tartok, hogy adnak egy kis visszatérítést egyes országoknak, más országoknak egy kis pénzt, és a végén pedig összeáll egy olyan csomag, mint 2000 60-ban, 2006-ban 30-40 derogációval, csak azért, hogy mindenkinek a szavazatát megvásárolják. Eh, ez egy olyan zsákba macska játék, ahol látszólag mindenki nyer, eh, a... de csak látszólag. Azt gondolom, hogy az európai költségvetést fenn kell tartani. A nemzeti a nemzeti hozzájárulásoktól pedig eh, el kell köszönni, ez az egyetlen útja a jövőnek saját erőforrások, saját bevételek eh, kialakítása. Én azt szeretném, hogy ha megmaradna a illetve kialakulna és fejlődne a saját bevételek európai költségvetése, mert a nemzeti hozzájárulások költségvetése megöli az európai projektet. Szerintünk a saját bevételek eh, a nagyon fontosak, az FTT-t, a héját eh, meg kell tartani 2021 eh, után is, annak érdekében, hogy ez a játszma ne legyen újra játszható akkor, és Joseph Dole is mondta, hogy a megoldás tehát a rugalmasságban, illetve a saját bevételekben található meg a, hogyha a parlament ezeket az elemeket nem látja, akkor nem fog beleegyezni a több éves költségvetésbe. Dit. Köszönöm felhostat úr, Konbendit következik. Önök úr, hogy ott folytassuk, ahol Gi befejezte, azt hiszem, hogy ma átélhetjük a több éves költségvetési modell végét. Ez így nem folytatódhat, mert nem 27-en vagyunk 28-an, hanem 29-en, mert az Európai Parlamentnek ugyanaz a vétójaga van, mint a 28 többi tagállam, és az gyakran elfelejtik a tárgyalások során, amelyekre például múlt hétvégén is sor került. Erre emlékeztetni kell, azt hiszem, hogy a kormányfők olyanok, mint a szüleink, Hát azt mondják, hogy persze, hogyha gyerekeket egy kicsit megpofozunk, akkor majd azt csinálják, amit mi akarunk, de ennek az időszaknak vége. Mi most már nemet mondunk, és a parlament ahhoz elég erős, hogy ezt megtegye. Nos, tehát, ami elhangzott a saját források kapcsán, az nyilvánvaló a legjobb megoldás ezen ö, zűrzavar megfékezésére az, hogy legyenek saját források, és a tagállami hozzájárulásokat csökkenteni kell. Amellett vagyunk, hogy az országok már ne fizessenek semmit nemzeti szinten, mert megvan saját költségvetésük, ebbe az irányba kell haladnunk, ez az az újítás, amire szükség van, Gi elmondta, és ez nyilvánvaló. De van még itt egy másik dolog, ami idegesít ebben a vitában. Nézzük például a mezőgazdaságot. Mindenki csökkenteni akarja az erre szent forrásokat, de amikor plafonozni akarjuk 300 ezer euróról 100 ezer euróra a mezőgazdasági tevékenységeket, akkor mely országok mondanak nemet elsőként? Nos, tehát Anglia, ő felsége a királynő, ő mond nemet, és ezt hívják a Szolidaritás Európai Uniójának. Nos, igen, újra kell definiálnunk, hogy hogyan osszuk el a forrásokat. És a mezőgazdaságnál, hogyha 100 ezer eurós plafont fel, vezetünk be, hiszen a 70% a mezőgazdasági támogatásnak, ez csak 18 milliárd euró évente, tehát ott Németország és Anglia az elsők, amikor ezt a plafonértéket be akarjuk vezetni. Így 7 milliárdot takarítanánk meg, amelyet be lehetne ruházni a vidéki területek újra fejlesztésébe, hiszen ott lehet munkahelyeket teremteni, és erre lehetőséget kell biztosítani. Vagy itt van egy másik példa, elmondtuk az imént, Önök említették, hogy az európai költségvetés nem lehet anticiklikus költségvetés. Ez igaz is, meg nem is. Miért? Mert a célzott átcsoportosítás segíthet bizonyos helyzetekben. Nyilván nem egész Európában anticiklikus eh, helyzetű, de Lengyelországban vagy Hollandiában, bizonyos régiókban ez nyilvánvaló. Tehát az, hogy célzottan menjünk be bizonyos helyzetekben, helyzeteknek, ez megmutatja az európai költségvetés hozzáadott értékét. Igen, de Európának jobban kell költenie, mondják egyesek. Nos, nézzük meg a számvevő székek adatait. Minden egyes tagállam rosszul költ. A források 70%-a esetében a tagállamok javaslatára költik el ezeket úgy, ahhoz, tehát ők a felelősek ezekért az őrültségekért, de arra nincs bátorságuk, hogy kijelentsék, hogy mi vagyunk a felelősei ezen rossz költésnek. Így már nem lehet tovább folytatni. Tehát itt nem csupán pénzügyi tranzakciós adókról van szó, hanem éghajlat és energiaadóról, az európai héjáról is. Na, megértettük, hogy európai költségvetésre van szükség, és egy százalékára a GDP, európai GDP-nek. 1932-ben, amikor az USA létrehozta a költségvetését, az 1 százalék volt, most 45-ben ez 7% volt, most 23 százaléket írja az USA GDP-nek a költségvetés. Aki Egyesült Európát akar, akkor annak biztosítania kell a forrásokat ahhoz, hogy ez az unió a polgárok érdekében cselekedni tudja. Hogyha nincsenek meg a források, akkor az európai polgárok megkérdezik, hogy mire is jó egyáltalán Európa csak hogy a tagállamok sem képesek polgárokat szolgálni, a válság kellős közepén vagyunk, és hagyjuk ezt a szíjátékot Görögországgal kapcsolatban. Igen vagy nem, mindannyian megértettük, hogy az görög adósságállományt át kell szervezni, ez nem fenntartható, és minél tovább tart ez a helyzet, annál többe fog ez kerülni nem hoztuk létre az eurókötvényeket, nem hoztuk létre az adósságleírási alapot, a beruházóknak adjuk a pénzt Európán kívül, elvesszük az európai polgárok pénzét, hogy kamatokat fizessünk belőle azok számára, akik nem európaiak. Hát, nagyon intelligens az a dolog, ilyet még soha nem láttam. Végezetül elmondanám, hogy a bizottság javaslatának megfelelő költségvetés az a minimum, hogyha ez alá megyünk, akkor mi erre nemet mondunk, mert ez nem lesz Európa érdekeit szolgáló költségvetés. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kérem a felszólalókat, hogy maradjanak az időkeretek között. Zeradil következik két és fél percben. President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes vita ez. El kell, hogy mondanom, hogy ennek az intézménynek a tagja vagyok. De nem érzem mindig szükségesnek, hogy érte és vele küzdjek. Főleg akkor, amikor ilyen esetek vannak, ilyen intézmény közi csaták vannak, egymással küzdködnek, harcolnak az intézmények csak azért, hogy megőrizzék jó hírüket, és most pont ez zajlik pillanatnyilag. Igazából egy performance zajlik a közvélemény számára, se több, se kevesebb. Számomra egy nemzeti kormány sem ellenség, nem kihívó, az Európai Tanács sem. Minden nemzeti kormány és az Európai Tanács partner számomra, amelyel egyeségre kell jutnom. Éppen ezért határozottan elutasítom ezt a bellikózus retorikát itt az Európai Tanács részéről, hiszen sehova sem vezet. Befejezte? Rendben. Úgy gondolom, hogy eh, itt igazából nem a költségvetés méretéről, hanem a struktúrájáról van szó. És úgy gondolom, hogy eh, nekünk és önnek elnök úr is meg kell nézni, hogy milyen is ennek a költségvetésnek a szerkezete. És igazából ez a probléma gyökere. Én nem akarom, hogy csődöt mondjon ez a tanács. Nagyon egyszerű tényről van szó, és pedig az, hogy számos kormányzat van, amely az Európai Uniótól azt várná el, hogy addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. És ez a parlament már mindenkit kritizál, már unjuk, kritizálja itt a brit kormány és nagyon sok más miniszterelnök van, és kancellár kormány, aki nagyon egyszerű álláspontot képviselt. Például a, a néppárti Merkel, a liberális Ferhofstadt ugyanazt a álláspontot képviselték a saját kormányfőik. Tehát ez egy általános probléma, ezt mindjárt éreznünk kell, és elnök úr, én felszólítom önt, hogy ne csak itt a költségvetési fejezeteket nézze. Hogyha egyeségre akarunk jutni, amely mindenki számára elfogadható, akkor úgy kell elérnünk, hogy csak is egy módon hallgatunk, részletes, haladunk, részletesen megvizsgáljuk a költségvetést, nézzük meg, hogy mi a hozzáadott érték benne, és mi nem európai szinten. Ennyire egyszerű ez a dolog. Tehát igazából szabjuk helyre ezt a dolgot. Végül, de nem utolsó sorban a saját források kérdése. Ez egy ideológiai vita azok között, akik Európai Federációt, szuperállamot akarnak, Egyesült Európai Államokat, és azok között, akik nem akarnak ilyet. Tehát akik ilyet akarnak, azok természetesen akarnak saját forrásokat. Akik nem akarnak Európai Egyesült Államokat, azok nem akarnak. És elnök úr szerintem az Európai Unió nem föderáció, soha nem lesz egy szövetségi állam. Éppen ezért ne haladjunk tovább ezen az úton. Eh, Köszönöm, meg is mértlem felhívásomat azt illetve, hogy mindenki maradjon az időkorlátok között, különben nem tudjuk tartani a felszállási rendet. András Szen képviselő következik. President, I'm not Nigel Farage. Köszönöm. Én nem vagyok eh, Eh, Farázs úr, ön pedig nem Merkel asszony, és éppen ezért eh, nem fogom önt megkérni, hogy mondja meg Cameronnak, hogy eh, lépjen ki az Európai Unióból. Merkel nem mondta Cameronnak azt, hogy lépjen ki az Európai Unióból, és ezen el kéne gondolkodni. Az EU-nak szüksége van az Egyesült Királyságra, és ezt tartsuk fejbe, amikor a költségvetésről tárgyalunk. Nem lepett meg, hogy nem lett megállapodás, és kudarcot vallottak a tárgyalások a múlt héten válság idején. Az emberek megnézik, hogy hova megy a pénzük, és mi annak a hozadéka. A Lisszaboni agenda megbukott, arra költöttük az előző ciklus pénzeit, minden projekt szinte megbukott, anélkül, hogy ahelyett, hogy növekedést kaptunk volna, gyakorlatilag stagnál a gazdaság, nem növekedett a foglalkoztatottság, növekedett viszont a munkanélküliség. Ugyanakkor az európai intézmények nem vállalnak ezért felelősséget, még akkor sem, hogy az Európai Unió politikái kellett volna, hogy ezt a növekedést és foglalkoztatás növekedést elérjék a számvevőszék már kétszer nem fogadta el az európai ö, zárszámadást, mert azt mondta, hogy ö, nem oda megy a pénz, ahova szánjuk. 4% a hiba határ. Mindenki a tagállamokra mutogat. Persze, a tagállamok irányítják és hajtják végre a programot, de az Európai Bizottságnak kéne leállítani a pénzeket az olyan tagállamok felé, amelyek rosszul költik el a pénzeket. Nem teszik meg, ehhez képest több pénzt kérnek, több pénzt azon azon tagállamok számára, amelyek aztán rosszul költik el a pénzt. Mi ennek az értelme? A költségvetés és az MFF az gyakorlatilag mindig egy plusz pénz feladat volt. Olyan projektekre öntöttük ki a pénzt, amelyeknek semmi értelmük nem volt. Az elmúlt évtizedben 130 milliárdot adtunk Spanyolországnak strukturális alapok formájában. Mit ért el ebből a 130 milliárd euróból Spanyolország? Mit ért el a 60 milliárdból Görögország, a strukturális alapokból ennyit fizettünk ki nekik. Ez nem, egy, nem így kéne, hogy folyjanak a dolgok. 2013-as költségvetésről sincs megállapodás. A 2013-as költségvetésről azért nincs megállapodás, mert a 2012-es költségvetési módosításról sincsen megállapodás. Önök szerint bolondok a miniszterelnökök és az államfők, hogy majd egyet értenek abba, hogy 2,7%-os növekedés legyen, és aztán majd még szeptemberbe kérjenek tőlük még 0,7%-ot? Nem fogják ezt megcsinálni. Válasz választási lehetőség előtt állunk, választanunk kell, ha a szolidaritásról beszélünk, eh, már pedig nem kéne, mert valójában a legtöbb dolog a szubszidiaritás alá tartozik, el kéne döntenünk, hogy mire van szükségünk. Nincs szükségünk Európai Történelemházra, nincsen szükségünk Európai Külügyi Szolgálatra. Köszönöm. A parola Zimmer. Zimmer képviselő kap szót. a parlament szándéka az, hogy van egy vörös vonal, és az ön javaslata Van Rompuy úr számunkra nem elfogadható. A zöldek és a baloldali frakció is kifele, kifejezte, hogy a bizottság javaslata számunkra a határvonal. Most ismét tett egy javaslatot, amelyre azt kell mondanom, hogy hát ezzel a sokat nem ért el. Miről is van szó? Ez körülbelül 0,01 százaléka az Európai Unió gdp nek Nevetséges, hogy az Európai Unió mind képes vitázni. És ami a pénzügyi vita mögött rejlik, az az, hogy feltesszük a kérdést magunknak, hogy hova megy az Európai Unió, és milyen befolyása lesz. Itt azért egy elég nagy falatról van szó, struktúrális alapokról, kohéziós alapokról, a, az agrárpolitikáról és a rabatokról. Hogy kikapja meg ezeket, és kinek kell ezt kifizetni? Kinek jó ez az egész projekt, ez az Európai Uniós projekt, és kikerül a kerekek alá? A múltkori tanácson véleményem szerint a nem megegyezés szerint is megválaszolásra került. Mi legyen az elkövetkezendő két-három hét alatt, január elejéig? Mi változik meg? A tagállamokban nem fognak változni az előfeltételek. Igazából pókert játszanak az európai polgárok kárára. Hiszen az európaiak azt fogják majd mondani, hogy mire jó ez nekünk? Kell ez nekünk? Minden nemzeti kormány, amely ilyen költségvetéssel szembesülne, azt hazaküldték volna. És az Európai Unió kormányfői pedig itt homokoznak tovább, mindenki a saját dolgát képviseli, ahelyett, hogy megegyeznénk abban, hogy nekünk, európai parlamenti képviselőknek otthon is felelősségünk van, hogy elmondjuk a kormányfőnknek, hogy más álláspontjuk kell, hogy legyen. A német baloldal el fogja ezt mondani, remélem, hogy a többi német párt is elmondja otthon, hogy a szolidaritás költségvetésére van szükségünk, hogy jövőben is megmaradjon az Európai Unió. Herr Präsident van Rompuy. Van Rompuy, elnök úr. Ezekben a hetekben dől el, hogy Ön hova kerül a történelemkönyvben? És a következő hónapokban kiderül az is, hogy az Európai Unióval mi lesz. Ön dönthet. Hogy egy sápat marionett lesz, egy nyámnyila, vagy egy varázsló lesz. Amit most a nemzetállamokban látunk, az az, hogy remegnek, félnek. És az Európai Unióban nagyon rossz a munkaerőpiac helyzete, amire most nagyon gyorsan szükségünk van az az, hogy legyűrjük a válságot. Két alapvető kérdésről van szó. Demokrácia deficit van, a polgárok nem bíznak, és uh, itt van a pénzügyi háború, a tartós háború. Nagyon egyszerű lenne, hogyha tényleg uh, igazából varázslóvá válna, hogyha megértené, hogy sok minden mögött, ami nyugtalanítja a polgárokat, a nemzeti kormányok által keltett félelem áll, hogy még mindig nincs erős európai parlament, hogy az, európai parlament még mindig csak valahová halad. A tökéletes állampolgári participációra van szükség, a megfelelő kompetenciára van szükség, és akkor tudjuk a megfelelő kérdéseket megfelelően megválaszolni. Ez azt jelenti, hogy ön is felelős azért, hogy minél hamarabb legyen megint egy konvent, hogy kikerüljünk ebből a szorongó helyzetből. És tartalmilag ez csak is akkor működik, hogyha végre, végre, végre az emberiség történelmének legnagyobb újra elosztója békés időben megfelelően reagál. Hiszen nem magyarázták el a pénzügyi háborút sem ön, sem a parlament. Itt igazából a pénzpiacok magyarázzák. És itt van Andrásan asszony, itt van Farázs asszony, és ez a frakció retteg attól, hogy az árnyékbankok ne umbuldázzanak a 22 milliárd euróval itt az Európai Unióban. És hogyha egy konventet létrehoz, és hogyha egy erős európai parlamentet hoznak létre, és a pénzügyi háborút befejezi, akkor itt nem arról szól, hogy itt 6% vagy 0,3% legyen. Köszönöm. Mikrofon nélkül. Lamassur. úr kap szót, a Költségvetési Szakbizottság elnöke. Köszönöm, elnök úr, elnök úr. A 12 Európánál azt mondtuk, mosolyogva, hogy 11 vezető beszélt Európáról, Tecser asszony a pénzéről. Most 27-en vannak vitában, és itt nem csak arról van szó, hogy vágni, vissza kell vágni, itt mindenki saját dolgát akarja menteni, anélkül, hogy az európai programokat akarnak megmenteni, amelyeket a bizottság nyújtott be, és Van Rompuy úr megvédett, hát akkor mondjuk búcsút az EU 2020-nak, a növekedési paktumnak, Európának, mint globális szereplő. Aztán itt a tanács hitelessége is veszélybe került. A tanács tagjai hogyan tudnának dönteni az európai költségvetésről 2020-ig, hogyha nem képesek a 2012-es költségvetést sem végrehajtani illetékes minisztereik révén. Ez ma a helyzet, ahogyan erre Barroso elnök úr is emlékeztetett, de van még súlyosabb dolog is. Az európai költségvetés már a legkisebb közös nevező, a legnagyobb közös megosztóvá vált időközben. Nagyon nagyok a feszültségek, amelyeket a válság hozott létre. Egy olyan rendszer alakult ki, amely 12 befizető országot 15 kedvezményezett országgal állít szembe. Ez most már elfogadhatatlan a befizetők számára és a polgárok számára is. Azok a tüntetések, illetve amelyek Merkel asszony ellen zajlottak Aténben, vagy a Lisszaboni tüntetések fenyegetést jelentenek. Az EU egy pokoli gépezetté válik, amely ö, szembeállítja magával a polgárokat. Négy kulcsal rendelkezünk egy ilyen zsákutcában. Az elsőről az elnök úr szólt, vissza kell térni az európai szakpolitikák finanszírozásához európai források révén Csökkenteni kell az, a brit, a német rabatot, és új saját forrásokkal kompenzáljuk ezeket a forrásokat. A második kulcs dolog, az európai költségvetést arra kell használni, hogy jobban költsünk Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy itt az Európai Unión belül kölcsönösen segítsünk egymásnak, hogy mindenki jobban tudja használni a forrásokat. Itt volt az európai csúcs, ezt használjuk fel erre a célra. A harmadik kulcselem a koherencia, a pénzügyi szolidaritás és a költségvetési szolidaritás között. Az Európai Tanács ezt a két témát külön kezelte, ez egy hiba. Ez ugyanannak a problémának a két oldala, a költségvetési kapacitás, egy új megközelítés európai költségvetést illetően, és itt a negyedik kulcsa fejezem be, elnök úr, a félidős felülvizsgálati záradékot, illetően legyünk realisták, legyünk szerények, senki sem tudja még, hogy hogyan alakul a konjunktúra a következő években országainkban. Az Európai Parlament mandátuma az, hogy 18 hónapon belül kifejezze véleményét az MFF-ről, amelyet, amely parlament tehát majd 2019 tavaszán fognak újra választani. Kik vagyunk mi, hogy költségvetési szigorra, tehetetlenségre ítéljük utódainkat, vagy akár utódaink utódait is. Köszönöm. Grazie, eh, Presidente Lamassur, mi pare che... Köszönöm, Lamassur elnök. Úgy tűnik, hogy egy nagyon világos álláspont alakult ki az Európai Parlament képviselőinek többsége részéről. Önök válaszolhatnak. Kezdjük Barozó elnök úrral. Köszönöm, elnök úr. Olyan helyzetben vagyok, hogy egyetértek a frakcióvezetők többségével, még inkább a legnagyobb frakciók vezetőivel, és aggodalmaikat is osztom. Látják önök is, hogy mi a feladat nagyságra, és nem csak azért tisztelem a tanács elnökét, mert sok időt töltünk együtt a feladatban, hanem Azért is, mert nagyon nehéz feladata van, kompromisszumot kell találnia, és látjuk, hogy ez mennyire nehéz, nem irigylem őt. A vita során néhányan felidézték a korábbi vitákat, és ez bennem is emlékeket ébresztett. Én 92-ben külügyminiszterként vettem részt, portugál külügyminiszterként egy pénzügyi többéves terv elfogadásán, akkor Major volt a brit miniszterelnök, akkor volt Kohl úr is, és Mitterrand is még hivatalban, ott voltam én is, és Major volt a levezető elnök, és ez alatt az elnökség alatt, illetve ebben az időszakban jelentősen megnőtt az európai költségvetés. És aztán már 2005-ben bizottsági elnökként Tony Blair elnökletével zajlottak a az MFF tárgyalások, és ennek ellenére növekedtek az Európai Unió erőforrásai. Mi az, ami miatt ma olyan nehéz a megállapodás. Valójában ezt felvetettem az állam és kormányfők előtt is, és önök előtt is felvetem. Most először fordul elő, talán a gazdasági válság miatt, hogy olyan helyzetbe találjuk magunkat, amikor elsősorban arról beszélünk, hogy hogyan lehet csökkenteni a költségvetést. Vannak olyan kormányok, amelyek a saját közvéleményük előtt nem állnak meg, hogyha pozitív hangon beszélnek Európáról. Van, aki Thatcher asszonyt is felidézte. Thatcher asszony első kormánya alatt nőtt a legnagyobb mértékben az európai költségvetés. Nyilván ennek az ára a híres brit csekk, a híres brit visszatérítés volt, de Thatcher asszony alatt nagyon jelentős mértékben megnövekedett az európai költségvetés. Ehhez képest mi történik ma? Nos, nemzeti szinten még mindig nem tudtuk megmagyarázni azt, hogy miért van szükség az európai eszközökre. És őszintén én nem tudok elfogadni bizonyos kijelentéseket, amelyek itt ma is elhangzottak, hogy nincsen szükség európai külügyi szolgálatra. Elnézést kérek, ezt a szerződést az összes kormány elfogadta, amely felállította ezt a szolgálatot. A kormányoknak a saját maguk által előírt, aláírt szerződést be kell tartaniuk. Persze lehet a az összegekről beszélni, de aztán vannak itt ideológiai problémák, és vannak olyanok, akik ideologizálni akarják a vitát, mégpedig Európa szempontjából negatív módon, és Európából akarnak bűnbakot csinálni a, a válságot Európára fogják. Egyes kijelentések, amelyek a gazdasági hatékonyságról szólnak, úgy vannak megfogalmazva, hogy, hogy Európa ellenesek, és mögötte az, hogy kevesebb Európát akarnak. És ez teszi a vitát nagyon nehézé. Ezért van az az ellentmondás, amiről Daniel Kumbendit is beszélt, hogy egyszerre kérünk agrárkiadás csökkentés, és aztán ugyanazok a delegációk az Európai Bizottságnak a az egyes farmok által learadható pénzeket illető plafonja ellen kikelnek. Ez már egy önellentmondás. Szoboda úr feltette a kérdés, hogy ki védte Európát. Nos, a bizottság védte Európát többek között. Nagyon egyértelműen fogalmaztunk. Schulz úr, az önök elnöke, szintén beszélt az elején, egy ambiciózus szöveget mondott, ugyanakkor mégis konstruktív, kompromisszumra nyitott beszédet tartott. Mindenki arra törekedett, és ha igaz, igazságos akarok lenni, akkor a többi miniszterelnök is konstruktív volt, és azok között, akik nettó befizetők és nettó kezdeményezettek, bizonyos ez az ellentmondás etikai kérdéseket is felvet, és közülük valaki kimondta, hogy mi mindannyian nettó kedvezményezettek vagyunk, mert Európa a mi közös projektünk. Az Egyesült Királyság sokkal többet keres a 2007-es, 2013-as időszakban a kutatásfejlesztési pénzekből, mint egy sor másik ország az összes kohéziós bevételéből. Tehát van egy mitosz Európával kapcsolatban, hogy minden ország, a, minden pénz a szegény országok felé áramlik, mert ehhez képest az igazság az, hogy a nettó befizetők is nagyon komoly hasznot húznak a közös programokból, és voltak az asztal minden sarkáról pozitív európai üzenetek. A tanács elnökének meg azért tartozom köszönet, köszönettel, mert az egyensúlyát megtartotta a bizottsági javaslatnak. Egyes fővárosokból nagy szomorúsággal olvastam az üzeneteket a sajtóban és egyéb helyen, hogy nem a lényegről beszélnek, nem csak arról, hogy ők mennyit fizetnek be, hanem arról, hogy garantálni akarják, hogy mások kevesebbet kapjanak, vagy mások többet fizessenek be. Tudni akarják, hogy más mennyit fizet, vagy mennyit kap a saját összegeikhez képest, és ehhez mérik magukat. És ez azért engem aggaszt, ez a méricskélés mert azok, akik felelősséggel tartoznak Európa iránt, azért ennél okosabban kell, hogy hozzájának a dologhoz. Egy miniszterelnök azt mondta, Érdekes, amit a parlamentről mondanak, mert emlékeztettünk a parlament szerepére, az önök elnöke is megtette, de én is utaltam arra, hogy a parlamentnek milyen hatáskörei vannak. És aztán volt valaki, aki azt mondta, hogy hogyan történhet az, hogy a parlamentben ugyanaz a párt egy dolgot mond, az Európai Parlamentben, és aztán az a párt otthon mást mond. És én az örök figyelmét is felhívnám erre. Figyeljenek oda erre. Azok a pártok, amelyek itt vannak és védik az európai jövőt, önök nemzeti szinten legalábbis ugyanezt mondják, vagy legyenek koherensek, konzekvensek, Sajnos nem mindig ez van. Nem akarok most újjal mutogatni, és ez egy probléma. Probléma mindazok számára, akik egységesebb, szolidárisabb Európát akarnak, és ez egy olyan aggodalom, amit meg akartam osztani önökkel. E, emellett ugye beszélünk arról, hogy e, le kell e, söpörnünk magunkról a populista támadásokat, ezek gyakran nagyon leegyszerűsítettek. Persze vannak hibák, aztán a kommunikációban is ugye a hiba és a csalás egybemosódik, és Andreasen asszony is mondta, a hibák nagy része a tagállamok szintjén történik. De az nem igaz, hogy az Európai Bizottság nem lép erre. A legutóbb, amikor komoly nagyon komoly problémát találtunk Csehország esetében, korrupciós problémát, akkor felfüggesztettük a kifizetést. Ez az ország nem kap most pénzt ezek miatt a csalások, illetve a korrupció miatt. Tehát nem szabad azt a benyomást, nem szabad helytelen benyomásokat kialakítani hamis adatok alapján. Ami a kohéziós mechanizmust illeti, van egy dolog, amiben egyet értek, nem mindig a legjobban használják fel a pénzeket, és én ezt már mondtam a múltkor Strasbourgban is. Akár önkritikára is szükségünk van. Látjuk mi is, hogy egyes programok nem hozták meg az elvárt eredményt. Örök is tudják, hogy arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hogy a közös stratégia megvalósuljon, az Európai 2020-as stratégia, illetve annak az elemei, például a versenyképesség növekedése, vakon nem, tud, nem szabad védelmeznünk minden kiadást. Kritikusan elemezzük a kiadásokat. De még egyszer mondom, az kritikus elemzés az azért történik, hogy optimizáljuk a kiadásokat, és nem és, és azért is, hogy növekedjen a versenyképesség, de nem arra használjuk fel a kritikus elemzést, hogy vak Európa ellenes demagógiába eh, bocsátkozzunk. És ilyennek közé sorolom az európai intézmények elleni támadást, az európai közszolgálat elleni, köztisztviselői kar elleni támadást is. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy kompromisszum lehetséges. Nagyon nehéz ezt a kompromisszumot megtalálni, de rá kell bírnunk a kormányokat arra, hogy komolyan álljanak ehhez a témához, és rá kell hatni a közvéleményre is, meg kell magyarázni, hogy miért van szükség most sokkal inkább, mint korábban növekedésre Európában, mert most az európai polgárok nem érzik azt, nem tudják, nem értik azt, hogy az integráció óta bekövetkezett legsúlyosabb válság közepette nem szabad a befektetési lehetőségeket, illetve a befektetési tételeket csökkentenünk, mert különben nem fog bekövetkezni a növekedés, amire mindannyian vágyunk Európában. Köszönöm, Barozó elnök úr. Most Fárampoly elnök úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik észrevételtetek arra vonatkozóan, illetve látták azt, hogy védtem a költségvetést azon tény ellenére, hogy összege alacsonyabb, mint amit a bizottság javasolt. Ez a költségvetés továbbra is rendelkezik saját filozófiával, stratégiával. A költségvetés összege a bizottság javaslata alatt marad majd. A tárgyalóasztal körül nincs vita ezzel kapcsolatban vannak, akik még inkább akarják csökkenteni a költségvetést, de ez egy másik vita. A szinttel kapcsolatos javaslatot illetően azt hiszem, hogy azon szint alá senki nem akar menni, amit nekem sajnos javasolnom kellett. Tehát köszönöm, hogy egyesek lehettek, hogy én védelmeztem a költségvetést, amelynek mindenek ellenére van stratégiája, filozófiája. Továbbra is megoldást keresek, amely egyensúlyt hoz létre a szolidaritás és a szilárdság között, mert az uniónk szolidaritáson alapul. Szolidaritás nélkül nincs unió. És egyes dolgok ezt világosan megmutatják, például a kohézió kérdése, de ez nem egy transfer, egy átcsoportosítás, ezt akkor végzik, amikor nincs ellentételezés, itt viszont van ellentételezés a legtöbb esetben, és ez nem más, mint a beruházások. Tehát a szolidaritás esetében különbséget kell tenni a tiszta transfer között, ami nem az eset ennek a költségvetésnek, illetve az olyan támogatások között, amelyeket azok részére nyújtunk, akik némi lemaradással rendelkeznek gazdasági, szociális szinten, és ők beruháznak, hogy ezen lemaradást behozzák. Nos, azt hiszem, a szolidaritás ezen szellemét meg kell őrizni ezen a szinten, és ez védelemre méltó. Egyensúlyt kell találni a költségvetési konszolidáció és a növekedés között is. Következetesnek kell lennünk. Nem lehet júniusban növekedési paktumot kötni, és aztán néhány hét vagy hónap múlva egy olyan költségvetésről megállapodni, ami pont az ellentétét éri el. Tehát meg kell őrizni ezt a stratégiát, ezt a filozófiát, a 20-20-as stratégiát, amiről már vitáztunk az egyik első európai tanács során, amelyet én 2010. februárjában szerveztem. Én megőrizném ezeket az egyensúlyokat, megvédelmezném ezeket a 27-ek egyetértésével és a parlament egyetértésével. Ezt is elmondtam a bevezetésemben, és az Európai Tanács ülésen lezajlott vitában. Ezen egyensúly érdekében én vagyok az egyetlen, aki ezt védem. Természetesen itt van mellettem az Európai Bizottság elnöke, de ő a végső megoldásért nem vállalt felelősséget. Amit hallottam, annak alapján én vagyok az egyetlen, aki védi ezt az egyensúlyt. Ezt mindenképpen tudni kell. Egyetértek azokkal, akik azt a pontos megjegyzést tették, és emlékszem, hogy én is megtettem ezt a megjegyzést, amikor Ferhofstadt úr még miniszterelnök volt, és az európai ö, ö, tanácsülésről beszámolt a belga parlamentben, hogy itt a költségvetésről vitázunk, amely a GDP 1%-át teszik ki, és ö, végsőkig menő vitákat folytatunk arról, hogy ez a GDP 1,1 vagy 1,2 százaléka legyen-e. Nos, itt azért relativizálni is kell a vitát, el kell venni az élét, de mindenképpen megoldást kell találni, és én ezt megpróbálom majd megtenni. De nem szabad gúny nyosan sem beszámolni erről, hiszen itt vannak itt egyrésztről a nettó be fizetők, illetve azok, akik kedvezményezettjei az európai költségvetés forrásainak. A nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek. Nem erről a vitáról van so, sok szó, sokkal összetettebb a vita. Tehát nem szabad leegyszerűsíteni a vitát a gazdagok és szegények közötti vitára, egyáltalán nem erről volt ott szó. Nem szabad a vitát úgy összefoglalni sem, mint hogyha lennének a 27 akik a nemzeti érdekeket védik, és lenne egy vagy két a személy, aki nincs is mindig jelen a teremben, akik az európai érdeket védik. Sokkal bonyolultabb a, helyzetnél en, sokkal bonyolultabb a helyzet ennél. Természetesen egy miniszterelnöknek védenie kell a nemzeti érdeket, másra hiányozza, ha nem így tenne, hogyha ez egy globális projektbe illeszkedik ez a nemzeti érdek. Azt hiszem, hogy a tanácselnökének az a szerepe, hogy a bizottság segítségével emlékeztessük azokat arra, akik elfeledkeznek arról, hogy van európai érdek, hogy igenis van ilyen, de persze nem mindenki feledkezett meg erről, de itt az ideje annak, hogy emlékeztessük őket erre. De itt nem arról van szó, hogy a tárgyalóasztal körül 27 egoista politikus ül. Vannak bizonyosan nagylelkű bőkező politikusok, logikusok is, de sokkal bonyolultabb a kép, mint egy ilyen egyszerűsítés. Nos, tehát, tisztelt kollégák, egyesek önök közül emlékeztettek engem az alapító atyák szellemére, az, hogy arra, hogy itt most a 2014-2020-as több éves pénzügyi keretről megállapodást kell találni, amely vissza nyúlik az Európai Bizottság javaslatára. Nos, akik azt mondták, hogy éveken keresztül csak a nagy országokat követtem, hát én ezt észrevételeztem, ezt a megjegyzést, de el kell, hogy mondjam, hogy mindennek ellenére mindig találtam megoldást, és lehetőség szerint kiegyensúlyozott megoldást, amely számot vett az önök aggodalmaival, amely bizonyosan egy kompromisszum lesz, de remélhetőleg védhető kompromisszum, amelyet önök elé terjesztünk majd, és az önök egyetértését kérjük ezzel kapcsolatban, hiszen ha nem így történik, ha önök ezzel nem értek egyet, akkor minden erőfeszítésünk hiába való. Köszönöm. Grazie, Presidente Köszönöm, Van Rompuy elnök úr. Most Martin úr kap szót egy percben. Herr Elnök úr, Saulusból is Paulus lett. És felszólításomat csak megismételhetem. Miért nem bíznak bennünk a polgárok? Ott kint. Amit a Frankfurter Allgemeine írt az európai intézmények irányában bizalom deficit van. Barózó elnök úr szinte sértődötten reagált. Nagyon egyszerű a válasz a kritikára. Nézzük meg, hogy miért van oka. És ha van oka, akkor szüntessük meg. Csak akkor szüntetjük meg az okot, hogyha az Európai Unió projektjébe vetett hitet helyreállítjuk és ez pedig az Európai Parlament feladata. Van Rompuy úr a konvent kérdéséhez nem nyilatkozott. Sajnos nem szövetségesünk ebben a tekintetben, pedig lehetne, és kellene is, hogy az legyen. Hiszen alapvető megoldásokról csak is egy ténylegesen demokratikus európai parlament üzhet. És ez a too big to fail mondás a nagy bankok esetében igaz. És elveszítjük a csatát. Van Rompuy úr az előbb arról szólt, hogy lehetséges a vége, mégiscsak a kompromisszum, amelyet meg kellene szavaznunk. Szeretnék utalni még egyszer arra, hogy egy kompromisszum rossz kompromisszum is lehet, és minden rossz kompromisszum eh, ahhoz vezet, hogy az Európai Unió tovább atomizálódik, hasad. És egy ilyen kompromisszumot nem támogathatunk itt a parlamentben. Megmaradunk az álláspontunknál. Nem vállaljuk ezt a pozíciót. Egyezzenek meg, amely itt a parlamentben is támogatást kaphat. És teljes mértékben egyetértek Barrózó úrral. Miért beszélnek a pártok itt a parlamentben máshogy, mint otthon? Teljes mértékben igaza van. Más itt a felelősségük, és más otthon a felelősségük. Hiszen ott olyan dolgokat mesélnek el, hogy a polgárok nem látják, hogy hol a konfliktus. Nem mondják el nekik otthon, hogy hol vannak az európai szinten a pénzek. És az emberek azt látják, hogy kidobják a pénzt az ablakon Európában. Ez a mi hozzájárulásunk lehetne, hogy ezt a hitet eloszlatjuk. Ora all'onorevole Andreasen. Andreasen asszony kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm elnök úr, Barozó úrnak Annyit mondanék, hogy nagyon aggódott a vádaskodás miatt, amely a folyosón elhangzott. De amikor valaki olyasmit mond, amit ön, ami önnek nem tetszik, akkor ezt rögtön lepopulistázza. Holott a két dolog ugyanaz, és önnek tartózkodnia kéne az ilyen vádaskodástól mi is tényekre hagyatkozunk, az auditorok is tényekre hagyatkoztak, Major és Blair túl nagyvonalúak voltak. Azóta a britek látják, hogy a pénzt nem jól költik el, tehát nem akarnak több pénzt adni. Vége, a parlament és az Európai Bizottság értük ezt el, mi hagytuk, hogy idáig jussanak a dolgok. Az emberek nem akarnak több pénzt erre a projektre, miközben a, nekik egyre kevesebb pénzük van. És hadd mondjam el önöknek, hogy a saját bevételek nem fogják javítani a problémát, hanem súlyosbítani fogják, mert nem lesz tárgyalás és nem lesz ellenőrzés. Rosszabb lesz a helyzet, mint most. Záradidl. Köszönöm, Záradil képviselő kap szót. Köszönöm. elnök úr, elnök urak, Barroso úr, köszönöm, hogy rámutatott egy nagyon fontos dologra, a korrupcióra. Ez tényleg egy olyan dolog, amely nagyon lényeges. Azt mondta, hogy a vita néha ideológiaivá vált, és ezzel csak is egyetértetek, ez így van. Nagyon gyakran ez a helyzet. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét oldalon történik, valahol valaki tényleg euró, anti-európai módon beszél, valaki a másik félen pedig az Európai Föderációról beszél. És összehasonlítja az európai költségvetés arányait, méretét az Egyesült Államok költségvetéséhez, és gondolom, hogy ez is ideológiai duma. És ezt ugyanúgy el kell utasítani, mint az összes több ideológiai szélsőséget. Van Rompuy elnök úr nagy örömömre szolgált a józan hangja, és remélem, hogy tényleg megtaláljuk a kiegyensúlyozott eredményt, és csak is kívánom és remélem, hogy ez az Európai Parlament eléggé érett és eléggé bölcs lesz ahhoz, hogy ne blokkolja a végső megállapodást. Köszönöm. Köszönöm. Kohn Bendit képviselő kap szót. Elnök úr, amikor ellentétes álláspontok vannak, akkor itt egy másik Európáról van szó, szóval nem lehet egy Európát és annak az ellentétét megvalósítani, amit ön akar, én azt nem akarom. Azt én nem akarom. Másodszorban eh, megértettem itt két dolgot. Az egyik az, hogy több vörös vonal van számunkra, például a bizottság költségvetés egy ilyen, aztán a struktúrán belül hogyha nincs éves és belső rugalmasság, akkor ők nemet mondanak, hogyha nincs felülvizsgált két és fél év elteltével, akkor ők nemet mondanak. Tehát ön ezeket az Európai Parlament vörös vonalaként kell, hogy tudomásul vegye, ők és mi, ez már a többség. Tehát most már tudja, hogy mi a helyzet, és számoljon be a kormányoknak, hogyha ezek nem lesznek meg, akkor az Európai Parlament nemet fog mondani. Nagyon egyszerűek a dolgok, hogyha egyszerűen fogalmazunk. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm. Köszönöm, Ferhofstadt úr. Köszönöm ahhoz, hogy megállapodjunk, elnök úr. Néha olyan dolgokról kell beszélnünk, amelyek nem férnek bele a jelenlegi eh, tervekbe, de ott kéne lenniük, erről szól a politika, ez a politika művészete, e, további elemeket kell belevinni a politikába, és azt gondolom, hogy itt három dologról beszélhetünk. E, három dolog szükséges a megállapodáshoz a parlament szempontjából. Először is a revíziós klauzula, e, kell tehát egy általános felülvizsgálati klauzula. Ez korábban létezett is, most pedig csak a kohéziós alapokra vonatkozóan van ilyen. Ez az első dolog. A másik dolog, ami nekünk kell, az a saját bevételek rendszere. Most olyan bevételeink vannak, amelyet a tagállamok gyűjtenek be, és aztán adnak eh, tovább az Európai Unió felé. Fordítva kell, hogy legyen. Európa kéne, hogy kivesse az FTT-t, és aztán azoknak egy részét vissza kéne adni a tagállamoknak. A harmadik dolog pedig a rugalmasság. A rugalmasság a parlament szempontjából a rugalmasság ugyanolyan fontos, mint az összeg. És az a rugalmasság nincs benne a szövegbe. A fejezetek közötti rugalmasságról beszélek, és az évek közti rugalmasságról. Ez a három elem tehát az, a rugalmasság, nincs benne a szövegbe, a saját erőforrások, saját bevételek, igazi saját bevételek, eh, amelyeket Európa gyűjt be, Európa szed be, és aztán a felülvizsgálati záradék, amely hogyha meg lesz szerintünk a megállapodás is meg lesz az MFF-ről. Köszönöm, Kálfin képviselő kap Három és fél percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, nagyon méltányolom mindazt, amit mondott, mert úgy látszik, hogy egy cél érdekében dolgozunk, és ahhoz, hogy az önök munkája sikeres legyen, a mi aggodalmainkra is reagálniuk kell. Nagyon jó vita volt ez eddig, a legutolsó változatban azonban számos kérdőjelet látunk. Először is ön azt mondja, hogy a 2006-os költségvetéshez képest van egy enyhe csökkentés. 2014-ben eh, valójában jelentősen fognak csökkenni a kiadások ennek, ennek következtében. Prociklikus eszközé válik a, a költségvetés ezzel, mert ez le fog szivárogni a régiókhoz, az önkormányzatokhoz. Ön azt mondja, hogy van egy kis növekedés a kutatásfejlesztési fejezetben. Az elmúlt években valójában sebességet veszítettünk, hogyha önök egy kis pluszt adnak csak pénzben, miközben az ellenfeleink sokkal többet költenek kutatásra, az azt jelenti, hogy a leszakadásunk a világ többi részéhez képest 2020-ig nőni fog kutatásfejlesztés területén. Tehát ez sem elfogadható számunkra. Harmadik dolog, vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy átláthatóbb és kiegyensúlyozottabb költségvetést akarnak látni, miközben azt látjuk, hogy bármit elfogadnak, ha a költségvetés kisebb, ha a főösszeg kisebb. Nem akarnak jobb szerkezetet, nem akarnak átláthatóságot, csak kevesebb pénzt akarnak befizetni. E, emellett e, ott van a rabatok, a visszatérítések kérdése. Ön azt mondta, hogy minden tagállam hajlamos kompromisszumra, de tény az, hogy a kompromisszum úgymond arról szól, hogy néhány megátalkodott tagállam irányába lépnek el a többiek. Tehát csökkentjük a költségvetést, és mégis marad a visszatérítés. Ajándékot adunk a egyes tagállamoknak, miközben a rendszer torzul. Emellett ott van a rugalmasság, ami nincs ott, aztán ott van a felülvizsgálat, korábban teljes felülvizsgálat, most már csak részleges felülvizsgálat, amely alássa a költségvetés egységességét, mert hogyha az erőfeszítések arra irányulnak, hogy csökkenjen a fő összeg ahhoz, hogy egy másik költségvetésben a fiskális kapacitás növekedjen, az eurozóna úgymond költségvetésében, akkor hol van a költségvetés egységessége? Ilyen egyszerű a dolog. Ezek az Európai Parlament prioritásai szerintem elérhetőek, teljesíthetőek, ezekkel válik hatékonyá, átláthatóvá és az igényeknek megfelelőbbé a költségvetés. Amikor az ön amikor az ön kabinetfőnökével beszéltünk, azt mondta a kabinetfőnök, hogy ez a landing zone, ez a leszállótér, a kifutópálya, nekünk pedig van no-fly zónunk, olyan dolog, amiből nem engedünk. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Bőge úr, négy és fél percre parancsoljon. Elnök úr, tisztelt Kalfin kolléga, társ előadóként teljes mértékben egyetértünk. Szeretném még egyszer kifejezni, hogy eh, természetesen érdekeltek vagyok abban, hogy minél hamarabb lezárjuk a megfelelő eredménnyel végződő tárgyalást, de nem minden áron. A tanács elnökségével egy eh, kísérleti projektet folytatunk. Most informális üléseken, hivatalos üléseken is találkoztunk, és nagyon konstruktív volt. Azonban most egy kicsit az utánkövetést hiányoljuk, és szerintem ez probléma. Szeretném elmondani, hogy minden egyes intézményt kötelez a szerződés, hogy minden dolgot tegyen meg, hogy az MFF elfogadásra kerüljön. Felmerül a kérdés, hogy mit teszünk, hogyan érintkezünk egymással a következő hónapokban. Ha nem egyezünk, meg válság lesz. Igen, a múltban is volt vita, de más számokkal dolgozunk, és azzal a felelősséggel, amelyet a szerződés juttat nekünk rossz megállapodás, amely nem eléggé veszi figyelembe a parlament szempontját, mindenképpen rosszabb lesz, mint az a lehetőség, amit kapunk a szerződéstől. És a tanácsnak ezzel tisztában kell lennie. Itt arról beszélt, hogy nagyon drága lesz, ha nem egyezünk meg. Elmondom, hogy milyen költségek lesznek magasak. A politikai költségek a tagállamokban nagyon magasak lesznek, és nagyon magasak lesznek a költségek az európai költségvetésben is, és azt mondanám, hogy ez egy rákos daganat lesz. Szeretném még egyszer elmondani, hogy beszéltünk itt a jobb költésről, a strukturális reformokról, általános reformokról, hogy hogyan beszéljünk egymással, és hogy hogyan érjünk el megállapodást, és hogy ne csak pénzt kérjünk. A tanács pedig valamikor fel kell, hogy ismerje, hogyha folytatja a számokkal való zsonglőrködést, hogy hol vannak a negatív prioritások, amelyek nem finanszírozhatók, amelyeket lesöprünk az asztalról, pedig a tanács is együtt döntött róluk. Nézzük meg, hogy az Európai Tanács bölcsességében mi minden szavazott meg az, Európa, az elmúlt tíz évben, és hogy ez mennyibe került az európai költségvetés számára, és hogy mennyi értelme volt, illetve mennyi nem. Igen, tisztelt elnök úr, nagyon érdekes lesz ez a vizsgálat csomagot szeretnénk önnek felkínálni. Minél nehezebbek a számok, annál inkább szükségünk van a mindent átfogó rugalmasságra. Egy mindent átfogó rugalmasságra, és nem csak azt, hogy legyen itt egy kontingens marzs egységes költségvetést akarunk, és nem akarunk itt a költségvetésből bizonyos elemeket kivenni. Itt nem ezeket a review megállapodásokat szeretnénk folytatni, amelyekben múltkor megállapodott. És saját eszközöket szeretnénk olyanokat, amelyek megérdemlik ezt a nevet. Mert különben csak is tagállami pénzekből finanszírozunk. És itt is hagyatkoznunk kell a szerződésre, és nem állandóan megsérteni azt. Nagyon fontosak a több éves programok tartalma is. Most a kiáltásom az, vonja be a parlamentet. Hogyha megnézem itt a ciprusi elnökség következtetéseit, tehát az Európai Tanács által elért egyezség, és itt az Európai Tanács nem jogalkotó szerv, tehát borotva élen táncolnak. De hogyha azt olvasom, hogy itt a 2014-es költségvetés el kellett volna fogadnia a tanácsnak, és pedig az Európai Parlament konszenzusával együtt. Tehát szerintem jó lenne, hogyha úgy nevezné a szerződést, ahol az ott írva van. Tehát egyhangúan kell a tanácsnak szavazni erről, miután megkapta a parlament hozzájárulását a parlament tagjaitól. Először nekünk kell igent mondani, és utána dönthetnek egyhangúan. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy használja ki a lehetőséget, hogy megfelelő módon tanulmányozza a prioritásainkat, és hogy tárgyal róluk, hogy utána egy javaslatot tesz elénk az MFF rendeletről, és az intézményközi költségvetés tervezetről is, hiszen utána ezt megtárgyaljuk a bizottságunkban, plénumon, és átadjuk önöknek. Elveszítjük a drága időt, hogyha ezt nem fogja föl. Nem vállalhatunk itt felelősséget, hogyha nem beszélnek velünk normális hangon. És most a bizottság elnök úrhoz fordulok. Használja ki azt a lehetőséget, amelyet a szerződést ad önnek, ön kezdeményező, a 324-es cikk ez, az intézmények eh, elnökeit meghívják az ilyen dolgok megtárgyalására, hogy együtt döntsenek. Készek vagyunk rá, de nem minden áron. Vegye komolyan a pozícióját, hogy elérhessen egy minősített többséget a plénumon. Nem könnyű dolog, higgyel. Köszönöm. Bene, con questo richiamo quando mai opportuno. Ezzel a felhívással illetve utalással a szerződésre, amely igencsak megfelelő időben érkezett. Lezárom az ülést, köszönetet mondok Van Rompoy elnöknek és Barozó elnöknek, köszönetet mondok önöknek, és kellemes délután mindenkinek.